hozzászóló Roland Claude. Monsieur Roland Claude? Nem látom Roland Claude urat. Elnök asszony, az az irányelv, amely a munkavállalók kihelyezéséről szól, rendkívül kényes kérdés, mind a munkavállalók, mind a vállalatvezetők számára. Különös tekintettel a az építőipar, illetve a közúti közlekedés területén. Nap mint nap mind az állampolgárok, mind a munkáltatók hozzám fordulnak a szociális dömping miatt. Fel kell venni határozottan a harcot ellene. Az irányelvnek korrigálnia kell bizonyos gyenge pontokat. Azonban az nemzeti jogszabályba való átvétel terén is sürgősen lépni kell. Ambíciózus fellépése van szükség azért, hogy biztosítsuk a munkavállalókat, és véget vessünk a csalásnak és a nem tisztességes versenynek. Az európai és a nemzeti hatóságoknak a tapasztalatokra, illetve a szociális partnerek ismeretére kell támaszkodniuk. Már most felül kell vizsgálnunk legalábbis részben ezt az irányelvet. Köszönöm szépen. dank. Köszönöm szépen. Molnár Csaba következik egy percben. elnök asszony egy szörnyű idézettel szeretnék kezdeni uh, le, le, le

Uh, Következő hozzászóló, Herr Csampanszki úr, egy percben. Dzsambaszki úr. Elnök asszony, kedves kollégák! A közelmúlt párizsi eseményei tükrében melyek iszlamista, terrorista cselekvénynek minősülnek az európai értékek tükrében. Tudjuk, hogy több ezer illegális bevándorló kerül majd Bulgáriába is. A közelmúlt világeseményei alapján újra át kell gondolni a migrációt az Európai Unióban a szolidaritás és a közös értékek alapján. Bulgária nem tud több ezer illegális bevándorlót területén felt, megtartani, akiknek nincs menekült státuszuk. Közös biztonságpolitikára van szükségünk, és olyan hozzáállásra, amely biztonságunkat és értékeink biztonságát is biztosítják. Köszönöm. Becerra Beszerécse asszony, egy percben. Sí, gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Venezuelában eh, politikai üldözés eh, folyik, eh, önkéntes, önkényesen zárnak embereket börtönbe, és ez szisztematikusan zajlik. És ez nem az én véleményem, hanem ez maga a valóság. El kellene ismernünk, hogy létezik ez a politikai üldözés, és védelmet kellene biztosítanunk azoknak, akik ennek az áldozatai. A parlament nemrég nyilatkozott többségi döntéssel arról, hogy elítéli ezt a helyzetet, és azt szeretném mondani, hogy a parlament többsége, 75% nem csak elítélte ezt a helyzetet, hanem úgy is döntött, hogy ezzel kapcsolatban lépni kellene. Vissza kell szereznünk az emberi jogok iránti tiszteletet. És azok, Geraldine Moreno, ez most neked szól, és mindazoknak, akik nincsenek most itt, és ezekért az emberekért kell megtennünk azt, amit kell. Köszönöm szépen. Következő hozzászól Szilikiotis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Január 6-án Törökország új bejelentést tett, aminek a célja, hogy földkutatásokat végezzenek Ciprus területén áprilistól kezdődően. Az EU egyelőre még mindig semmit nem tesz, sokkal többet kellene tenni annak érdekében, hogy Törökország elfogadja a közelmúltbeli döntésünk lényegét, miszerint ha nem tilthatja ki a ciprótákat a megszállt területekről, ugyanis nekik éppen úgy joguk van magánszemélyeknek és vállalatoknak, épp úgy, mint bármely európai vállalatnak, hogy ezen a területen is tevékenykedjenek. hogy az Európai Uniónak fel kell lépnie annak érdekében, hogy ezt a NAPTEX feljegyzést visszahívja Törökország. Zsolté Sebastian a következő hozzászóló. Queridos colegas, el 15 de enero del año pasado, la Agencia Europea del Tavaly február 15-én a hepatitis C-vel kapcsolatban új gyógyszereket fogadott el, amelyek az esetek nagyon nagy százalékában hatékonyak. De a spanyol államban ezeket nem lehet terjeszteni, ugyanis a spanyol kormány 6-7 ezerre korlátozta a, a gyógyszer használatát, noha 30 ezerre lenne szükség. Madridban és Gironában a kórházakban olyan betegek vannak, akiknek az életét rövidíti meg ez az intézkedés. Ez a konfliktus abból ered, hogy a gyógyszervállalatok a saját áraikat alkalmazzák. És az Európai Unió ezt támogatja, miközben a polgárai meghalnak amiatt, hogy ez történik. Ez a mi felelősségünk. Köszönjük. Köszönöm. A következő felszólaló Tim Aker. Uh, we are told that we must... Azt mondták nekünk, hogy maradjunk az EU-ban, itt kell maradnunk a munkahelyek miatt. De nálam, a mi ö, ö, választókörzetünkben, amikor vezártak egy erőművet, rengetegen veszítették el a munkahelyüket. Hiszen ö, egy harmada ebből, ezekből az erőművekből származik. Mindez azért történt, mert arra hivatkoztak, hogy az éghajlatváltozás miatt meg kell tennünk mindezt de semmit nem tettek nálunk annak érdekében, hogy megvédjék ezeket a munkahelyeket. Ma nálunk történt mindez. Úgyhogy az én ö, választóim ö, gyakorlatilag ö, úgy érzik, hogy elveszi, ö, azt a képességünket, hogy rájuk gondoljunk, nem tudunk kiállni a munkavállalók mellett. Köszönöm. Balcó Zoltán a következő felszólaló. Elnök asszony,

a jogállamiságot valló személyként én arra kérem a bizottságot, hogy Szerbia törölje, helyezze hatályon kívül azt a jogszabályt, ami szerint állami vezetőkkel szemben nem folytat büntető eljárást háborús bűnök miatt. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor nem szabad befogadni az Európai Unióba, ugyanis ezzel az Európa az európai polgárok biztonságát fenyegeti. Egy állítólagos horvát bűncselekmény kapcsán fogadatosították ezt a szabályt, ami teljesen abszurd. Veko Maric, egy horvát katona, elrablására került sor, pedig szerb területen, és öt évig tartották fogva, éppen ezért követelem, hogy az Európai Bizottság szólítsa fel Szerbiát, hogy szüntesse meg ezt a jogszabályt, és részesítse méltó igazságszolgáltatásban az érinteteket. Poszpisin úr következik informovat eh, kolegy o tom že u nás v české republice jsme přijali a v těchto dnech začíná být účinná novela zákona o veřejných zakázkách která transponuje. a eh, cseh eh, közbeszerzési törvényekről szeretnék szólni. itt ez a jogszabály ellentmond az EU-s e e 2014-es irányelvnek, és európai szinten nagyon fontos, hogy a közös szabályokat betartsuk. A vállalatokat nem csak azokat a vállalatokat kell támogatni, akik a saját országban tevékenykednek, hanem akik európai szinten is szeretnének részt venni a versenytárgyalásokban vagy a pályázatokon, és ezzel jobb lehetőségeket kellene teremteni a KKV-k, illetve a nagyvállalatok számára is a munkahelyteremtésben. Én üdvözlöm az irányelvet, és továbbra is figyelemmel kell követnünk, hogy hogyan történik ennek a megvalósítása, végrehajtása. Katrin Stiller kap szót. Thank you. Köszönöm a szót, elnök asszony. Ma fel szeretném hívni a figyelmet arra a szörnyű bűncselekményre, amely az emberkereskedelmet, illetve gyermekkereskedelmet jelenti. Az emberkereskedelem a második legnagyobb jövedelemforrás, és évente 1,2 millió embert érint. 35 millió embert érint évente, akik rabszolgasorba kerülnek. Ez szinte Lengyelország lakosságával egyenlő. Szeretném fölhívni a figyelmet arra a kampányra, amely a No Child Taken nevet viseli. 50 ezer legkiszolgáltatottabb gyermekre irányul, akik hát a szegénységből szeretnének kisegíteni az oktatás és egyéb területeken, hogy elkerüljék azt, hogy gyermekkereskedelem áldozatává váljanak. Össze kell fognunk, hogy ezzel a hatalmas bűnnel szemben fellépjünk, hogy védjük a gyermekeket világszerte. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Alfred Sant kap szót a következőkben. Köszönöm, elnök asszony. Az elmúlt időben nagyon erőteljes biztonsági struktúrákkal láttuk el az eurozónát, és ez monetáris és pénzügyi erőt is biztosít a tagállamoknak. És ez azt a benyomást keltheti, hogy a dolgok az irányításunk alatt vannak, és egy olyan fejlemény, ami talán nem tűnik elsőletesre annyira fontosnak, mégiscsak nagyon aggasztó. Az európai projekt politikai jellegű, ezért az eurozónát sokan túl nagynak tartják ahhoz, hogy elbukjon. És ezt a projektet az európaiak nagy versenyelőnyére építették, de Európa nem rendelkezik azokkal a föderális struktúrákkal, amelyek kellően szilárdá tennék az eurozónát. Valami módot kell találni arra, hogy a kezünkben tartsuk az irányítást, de ez olyan politikai következményeket hozhat magával, amely, amelyek szükségesé teszik a politikai megújulást a technikai helyett. Köszönöm szépen. Joachim Stábeti úr következik, parancsoljon. Elnök asszony, Brüsszeli irodámban ö, némi tapasztalatot szereztem, és gondolom önök is hasonlóképpen, hogy amikor túl sokat használom a számítógépemet, akkor kiászik a világítás, és aztán szinte csodálatos módon visszatér. Úgy tudom, hogy valami történik ilyenkor, nem tudom, hogy valaki lekapcsolja direkt a villanyt, vagy esetleg takarékossági intézkedésekről van szó, de jó lenne tudni, hogy mi történik. Elnök asszony, talán esténként inkább sportolnunk kellene, akkor ne fél óránként, hanem negyed óránként történjen. Mindez akkor több sportolásra a lehetőség. Stárbeti úr, majd megvizsgáljuk ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Hát elég sokat mozgunk, azt hiszem, mert rohangálunk az üléstermek között az irodáinkból, úgyhogy át is adom a következő hozzászólónak a szót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, megtörténtek azok az események, amelyekről mindannyian tudunk. Én is még mindig a hatása alatt vagyok a terrorista merénylet által okozott soknak. És ezt a merényletet elítélték politikusok is, a sokszínűségnek ugyanis nem kell feltétlenül együtt járnia a konfliktusokkal. Bulgáriában egy anakronisztikus tolerancia hiánynak lehetünk szemtanulni a novemberi döntés során. Itt arról van szó, hogy a választási bizottság megállapított egy szabálysértést azért, mert én az apa nyelvemet is használtam, és mondtam ezen is néhány szót. Ő szerintük ezzel megsértettem a keret egyezmény 9. pontját, és a, az alapvető jogok 11. és 12. cikkét. Én azt akarom elmondani, hogy én szeretem az országomat, és azt szeretném, hogyha megfelelnénk az európai demokratikus normáknak. Köszönöm. A nächste Redner ist nun Herr úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Ahhoz, hogy az írek 45%-át fizessék a bankválságnak, ezért egy sor díjszabást felemeltek, adókat vetettek ki, ami komoly nehézségeket okoz az ír családok számára, és ezek nagy része teljesen tisztességtelen és aránytalan. Az írek teljesen egyértelmű üzenetet kívánnak küldeni, hogy ebből elegük van, és több tízezren eh, kívánnak tüntetni a legutóbbi adókkal szemben. A vízdíjak, eh, amelyeket nemrégiben vezettek be, egy újabb adókat, eh, adót jelentenek, és ezzel gyakorlatilag ez volt az utolsó csepp a pohárban. Az ír kormányra nyomást kívánnak gyakorolni, hogy maximálják a díjakat, hiszen ez támadás az ír családokkal szemben és én kérném, hogy a, az Európai Parlament is tegyen meg mindent, és figyeljen oda, hogy ezt a díjat a tüntetések következtében eltöröljék. Köszönöm szépen. Medelli asszony következik. Chers collègues, hier à Kedves kollégák, Tegnap Párizsban és Európa szerte, illetve világszerte több millióan mondtuk ki azt, hogy nem félünk. És itt vagyunk, hogy megvédjük értékeinket, főleg a gondolatközés szabadsága elleni támadással szemben. Kimondtuk, együtt akarunk maradni. Ez az akarat ugyanakkor esély is. A tegnapi félelem után továbbra is mindannyian együtt voltunk, bár különbözőek voltunk. Továbbra is befogadó Európát akarunk építeni, ahol mindenkinek megvan a saját helye. Olyan Európát, ahol már senkit nem fenyegethetnek azért, mert újságíró, zsúj, zsidó, rendőr vagy muzulmán. Vannak, akik félnek az amalgánoktól, vannak, akik féltik a biztonságukat. Meg kell mondanunk ezeknek határozottan, hogy együtt vagyunk, nem kell félni, mindenkire szükségünk van azért, hogy társadalmunk jövőjét építsük. Végül pedig egy mexikói ö, szólás szerint azt mondanám, hogy el akarnak minket földelni, mert attól félnek, hogy a bizottság magvait szórjuk szét. Ezért vállaljuk fel felelősségünket. Julia Moy következik. Köszönöm, elnök asszony. Ma itt arra veszélyre szeretném felhívni a figyelmet, amely a földközi tenger közepén egy kis szigetet érint, Szardíniára. Szardíniában nagyon nagy veszély fenyegeti az alap növény és állatvilágot. Veszélyezteti az atom hulladék a lakosok egészségét is. A kormány mindenkit megnyugtat arról, hogy nem lesz itt semmi probléma, mert itt akarják tárolni ezeket a hulladékokat. Ez szörnyű megoldás, hiszen Szardinia válhat az első tároló helyévé Európában az ilyen hulladék szempontjából. Kérem a bizottságot, hogy figyeljen erre oda, még mielőtt túl késő lenne. Köszönöm. Lampros von Tulis. Lampros von Tulis úr kap szót. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, η Ευρώπη βιώνει πρωτόγνωρες... Köszönöm szépen. Kedves kollégák, Európa helyzete jelenleg az erőszakkal jellemezhető. Valamennyien elítéljük természetesen az erőszakot és a terroristákat, de Görögországban ez nem mindig valósul meg így. Amióta minket megválasztottak, az aranyhajnal tagjai folyamatosan fenyegetéseket kapnak. Közöltük ezt a közrendért felelős miniszterrel, és védelmet kértünk a saját magunk és az asszisztenseink számára. December 24-én ismeretlen személyek fenyegető szlogeneket fújtak az irodáink falára. Szilveszterkor pedig valaki egy petárdát dobott az irodánkba, és károkat okozott ezzel. Az otthon mindenki hallgat ezekről az incidensekről, és szeretnénk, hogyha az Európai Parlament támogatna minket, és hogyha a görög kormány végre egy őrt állítana az irodánk elé. Már két képviselőnk vesztette életét terrorista támadásban 2010 Elnök félbeszakítja és fel befejezésre kéri a képviselőt. A következő hozzászóló Jorgosz Kircosz. Köszönöm szépen. Görögországban január 25-én lesznek a választások, és ez azt jelenti, hogy néhány nemzetközi sajtó orgánumban már megszellőztették, hogy esetleg Görögország kiszáll az EU-ból, vagy az eurózónából. Úgy gondolom, hogy ha a görögök és európaiak. Együttműködünk, ez mindenféleképpen fontos. Először is arra van szükség, hogy betartsuk a megállapodásokat, másrészt az adósság szerkezetét át kell alakítani, és hogyha kellő hatékonysággal és gyorsan járunk el, akkor elkerülhetjük a gazdaságra gyakorolt eh, negatív hatásokat. Elnézést, eh, kicsikét eh, gyorsabban szakítottam félbe, nem volt jól beállítva az óra. Buddha Daniel a következő, de őt nem látom, úgyhogy Tun und Hornstein kolléga következik. Znana jest pani wrażliwość na prawa człowieka. Nie może... Köszönöm a szót, elnök asszony. Bizonyára mindannyian hallottak olyan helyzetekről, amikor bizonyos tagállamok kormányai ugyan odafigyelnek az emberi jogokra, más országok viszont visszaküldenek egyeseket származási országukba. Muradbek Katabayevről szeretnék önöknek szólni, akinek menekült státusz biztosítottak Lengyelországban, de Spanyolországból visszaküldték származási országába. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy ne küldjenek vissza veszélyeztetett személyeket, akiket a származási országokban megkínozhatnak, vagy embertelen bánásmódban részesíthetnek főleg akik az egyik tagállamban menedékjogot élveznek már, mindannyiukat védenie kellene az egész Európai Uniónak. Köszönöm. Köszönöm. Buda úr, a következő körben adom meg majd a szót. Most pedig Picula úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az éveleje óta Horvátországban a kis halászok, mint kategória meg fog szűnni, több tízezer halász számára biztosított ez a hagyományos tevékenység megélhetést, különösen a szigeteken, ahol a közlekedés meglehetősen körülményes és költséges. Vitathatatlan, illetve vitatott, hogy miért tekintik a kis halászokat környezeti fenyegetésnek. Azt hiszem, hogy eh, ez, erre valóban oda kell figyelni, de nem a teljes betiltás lenne a megoldás, hanem a megfelelő ellenőrzés. A december 13-i eh, döntés egyértelműen a halászati tevékenység sokszínűségének megőrzése mellett szól, és jó lenne, hogyha nem a kis halászokat pécéznék ki alibinek, és meg kell tennünk minden annak érdekében, hogy megőrizzük ezt a tevékenységet. Köszönöm szépen. Kasító Kienge asszony következik. Grazie. Köszönöm a szót, elnök asszony. Európa Párizsban a demokratikus szabadság, gondolatszabadság nevében szólt minden országban a szélsőségekkel szemben. Afrikára is vonatkozik ez. Dr. Mukabe kapta meg nem olyan régen itt a Szaharov díjat, de aztán ö, megfosztották bizonyos jogaitól. Európa erőteljes ö, üzenetet közvetített ebben az esetben a Kongói Demokratikus Köztársaságba. Európában a párizsi felszólalás keretén belül nem szabad elfeledkezni más országokról sem, és ma szeretnék erre kitérni. Támadások érik egy, az egyik kameruni falut, emberek halnak meg, és gyerekekkel szemben is erőszakot követnek el. Európának ott is ott kell lennie. A nemzetközi task force élén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Markus Pretzel következik. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! legmélyebb tiszteletemet szeretném kifejezni azon újságíróknak, akik a liberális társadalmunk oltárán gyakorlatilag áldozatul estek egy támadásnak, és a terroristákat gyűlölni kell. Én együtt érzek a az áldozatok családjával, barátaival. Európai most azzal kell, hogy reagáljon, hogy felép egy radikális kisebbséggel szemben. A közös értékek úgy tűnik, hogy mindenféleképpen veszélybe kerültek, és azt eh, kellene megvitatnunk, hogy mik legyenek azok az értékek, eh, amelyeket mindenféleképpen eh, képviselünk, és milyen értékek alapján lépjünk fel erőteljesen azokkal szemben, akik terrorcselekményeket követnek el. Köszönöm szépen. Angelika Minár következik. Danke, Frau Präsidentin. Köszönöm szépen. A tragikus párizsi eseményeket követően komoly félelem, együttérzés és megrázkodtatás következett, és éppen ezért nagyon fájdalmas, hogy itt a szabadság, jogok és a demokratikus értékek sérültek, ezeket az értékeket minden erővel meg kell védeni az összes olyan fenyegetéssel szemben, amelyek a liberális értékeket fenyegetik. Ez egy olyan érzékeny növény, amit mindenféleképpen meg kell védenünk, és el kell kerülnünk, hogy az egyes jogi körökből elhangzó igények, miszerint szigorítani kell a bevándorlási politikát, ezekkel ezeket megcáfoljuk. Nagyobb szabadságjogokra és jogállamiságra van szükség, és ezeket kell minden eszközzel megvédeni. Köszönöm. És most Buda Dániel kap szót. <clears throat> doresc să atrag atenția asupra unei situații inacceptabile pentru românia care este tratată ca o țară de mâna a doua. szeretnék eh, utalni arra az eh, elfogadhatatlan eh, körülményre hogy romániát másodrendű országként kezelik és az elmúlt években számos eredményt értünk el, ugyanakkor viszont a Schengeni egyezményhez való csatlakozás csak tolódik. Jelenleg Románia összes határszakasza megfelel a technikai követelményeknek. Megfelelően érvényesülnek a biztonsági szabályok, és ennek ellenére mindenféle indok nélkül tolódik a csatlakozásunk, ami elfogadhatatlan. És ebből aránytalan vagy egyenlőtlen versenyfeltételek származnak a román vállalkozások számára. Tehát egyértelműen ki kell mondani, hogy a többi európai országgal egyenjogúan kell

Danke. Köszönöm, Niedermüller úr. Beatrix von Stock következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves elnök asszony, köz, kedves kollégák. Egyetlen szót szeretnék csak mondani a Drexit. Német kormányzati közökben ez ismerős, és itt gyakorlatilag a, egy fenyegetettségről van szó. A németeknek kell elfogadni a görög mentő csomagot, ugyanakkor viszont úgy gondolom, hogy a görögöknek nem a szélsőségeseket kéne megválasztani. Itt demokratikus választásokról van szó, demokratikus országról. Az euró nem működik, több millióan vesztették el a munkahelyüket, ugyanakkor viszont a demokratikus költségeit is meg kellett ennek fizetni, tehát itt a demokráciát kell gyakorlatilag megvédenünk. Köszönöm. Silvio Buzsói úr következik. Köszönöm szépen a, a Charlie Hebdo elleni merényletről szeretnék beszélni. Az egész világ szolidaritást vállalt Franciaországgal, és ez is azt jelzi, hogy a polgárok mennyire elutasítják mindenhol a terrorizmust, és hogy egyesült erővel kiállnak a tolerancia mellett határozottan eh, fel kell lépni a vallási eredetű terrorizmus és eh, intolerancia ellen. És egy eh, hatékonyabb közös stratégiát kell kialakítani ahhoz, hogy gyökerestül ki lehessen írtani az erőszakot. Támogatnia kell ezt a kezdeményezést a családoknak, az iskoláknak is. És ezért mondom, hogy én is Sárli vagyok. Köszönöm. Köszönöm következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, a szót. December végén ö, riportokat hallottunk arról, hogy óriási ö, kihívás ö, van ö, az eurózónán belül. Ö, vannak olyan olajtermékek, amelyeknek az ára nem megfelelően alakult. Nem tudom, hogy az inflációs tendenciákkal szemben elegendő ez, hiszen negatív tendenciákat tapasztalunk a gazdasági téren is voltak már a bizottság részéről óvatos lépések, de szerintem ezen már túl kell lépnünk, nagyon fontos ez először is, hogy a gazdaságot újra fellendítsük a deficit szemben, és hogy ehhez az Európai Beruházási Alap is, és a Beruházási Bank is hozzájáruljon. Volt egy olyan művelet, amely rámutatott ennek az aspektusaira, támogatni kell az állami befektetéseket, és ezzel elősegíteni a munkahelyek teremtését is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló Aguilera Garcia asszony. Gracias, president. Köszönöm, elnök asszony A Spanyolországban a frankó rendszer áldozatairól szeretnék beszélni, illetve a családjukról. Tudjuk, hogy ennek a népnek a történelmében szerepelt az elnyomás, és a teljes állam feladata az, hogy ezt az emléket ébren tartsa. A frankó rendszer áldozatainak családjai még mindig nem róhatták le a kegyeletüket az áldozatok sírja előtt, mert nem tudják, hogy azok hol vannak eltemetve. A jelenlegi néppárti kormány is közreműködik ebben. Andalúziában most igyekeznek ezzel kapcsolatban egy, térvény, egy törvényt hozni, de mindeközben a jelenlegi kormány megengedi azt, hogy a frankorendszer áldozatai előtt ne tisztelekhessünk előképpen. És én ezt az ügyet szeretném most a plenáris ülés elé hozni. Aguilera Garcia. Köszönöm szépen, és akkor ezzel a hozzászólások listájának végére, végére értünk. A az ülést holnap reggel 9 órakor, január 13-án kedden folytatjuk 12-ig, majd 13-tól a jegyzőkönyv rendelkezésre fog állni, és az ülést lezárom. Mindenkinek kellemes estét kívánok!